Das werde ich jetzt eine Bemerkung. <laughs> Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. A hatalmi viszonyokat ismét tisztáztuk. Aki a mikrofon, aki a szavazógép, azé a hatalom oda ültettük a titkárság elnökét, és az elnök, én magam szerény személyem, Örülök, hogy egyetlen szerény kis mikrofon magat maradt nekem, hát ez ismét a tisztelt házon belüli belső hatalmi viszonyok ékes példáját adja. Szavazunk! Utána pedig a Myanmari új nagykövettel egy rövid eszmecserét folytatunk le, Egyetértenek a napi rendel? Úgy látom, hogy igen, külön megjegyzéseim nincsenek, ezért már is rátérünk a szavazásra. Hármas napi rendi pont. Szalafranko kollega a jelentéstevő. Szalafranko úr, kéri még a szót? Nem. Akkor azonnal szavazunk. Tízes szóbeli módosító. kitámogatja. Ellene elfogadtuk. 8 mellettem, ellenem. Tartoskodás elutasítva. 5000 mellettem, ellenem elfogadtuk. 5001 mellettem, ellene elfogadtuk. hetvenkilenc kitámogatja, Kiellenzi, elutasítottuk. 5080, ki támogatja? Kiellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 5124, ki támogatja? Kiellenzi, elfogadtuk. 5002 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50, 5081 mellette ellenem. Bocsánat, akkor az 50-81-től 87-ig tömbben szavazunk. Ki támogatja ezeket a módosító indítványokat, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 5003 mellettem, ellenem, 5003 még egyszer mellette, ellene, elfogadtuk. 5-0 89 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 5004 mellettem ellenem elfogadtuk. 5090 mellettem ellenem még egyszer 5090 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5005 mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 5-1-28 mellette ellenem. Elutasítva. 8 a szóbeli módosítom, mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 5006 mellette, ellene, elfogadtuk. 5093 mellette, ellene, tartózkodással utasítva. 5007 mellettem, ellene, elfogadtuk. 5092 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 5008 mellette, ellenem, elfogadtuk. 5094 mellettem, ellene, elutasítva. 5009 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5010 mellette, ellene elfogadtuk. 5011 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. bist zu weit gegangen. Oral Amendment 7. Hetes szóbeli módosító mellette. Mit, hogy, tessék, miről van szó? Mondja kérem. 51-30-assal kapcsolatban szerettem volna felszólalni. Amendment 7 dafür. Hetes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Öné a szó, Szála Franka úr. Köszönöm szépen ennek úr. Azt szerettem volna mondani, hogy vannak kétségeink ezzel módosítóval kapcsolatban, amelyet Jatamaki azt a nyújtott be, Eh, úgy gondolom, hogy jó lenne, ha koherenciát tartanánk a mód eh, legutóbbi szavazással. Nem vagyunk teljesen eh, biztosak abban, hogy minden külön képviselő munkáját össze tudnánk hangolni. Úgyhogy emellett a módosító mellett szeretnénk szavazni. Az wir werden jetzt ja 51 30 kitámogatja ki ellenzi tartózkodás elfogadva. 12-es kitámogatja. Nem, okafogyottá válik. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellettem ellene elfogadtuk. 12-es szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadta. 37 mellette, ellene elfogadtuk. 95 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette, elutasítva. 97 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 110 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99. 112-es? Ki támogatja 112-est? <clears throat> Elektronikusan. Ja, das interessiert ja nicht.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 21 igen, 21 nem, elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 114-es mellette ellene check. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-24 ellenében elfogadtuk. Elfogadtuk, elfogadtuk, képviselőtársaim. 25 igen, 24 nem. Ez el van fogadva. 25, 24 yes. Így mondom ezt most. 101-es. Elnök úr, elnök úr, kiabál be valaki. Igen, tessék. Tehát 101-es. Elnök úr. Nem működik a berendezésem, de egyébként tartózkodom. A szavazógépem nem működik sajnos. Minden a szavazatom tartózkodás. Enthaltung, e, Akkor három tartózkodó volt, ez azonban a végeredményen semmit sem változtat üljön át egy másik helyre, hogyha nem működik a berendezés. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. 115 mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nem, csak ellenőrizzük tehát le. Muniz asszony, legyen barátságosabb a honfitársaihoz. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-24 ellenében elfogadva. 129 mellette. Tessék parancsoljon. 129 mellettem. Ellenem. Hát ez az ő problémája, mondja a bekiabálónak az elnök. Hát, hogyha nem működik a szavazógépe, akkor hívjon egy szakértőt, egy technikust, vagy üljön át egy másik helyre vagy akkor barát, baráti és pajtási szellemben segítsd kollégádat. 129 még egyszer kitámogatja, ki van ellene. Tartózkodás előtösít. 116 mellettem. Ellenem. Csak ellenőrizzük ezt le. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 103 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le. Ja, und auch die Grünen, Liberalen und Grünen. Abstimmung ist geschlossen. abgelehnt mit ein... Lezárom, egy szavazat többséggel elutasítva 23-24 ellenében. 104-es, mellette ellene elutasítva, 20-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette, ellene tartózkodás elektronikusan kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Az előző szavazat többséggel elutasítva 50-21 mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 105 kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodott-e valaki elutasítva. 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 23 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 a fogyottá vált, 125 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 24-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 119 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 126 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette. Most meg mi van? De tényleg kérdem. Kérjük, hogy egy 16-ost ellenőrizze, ellenőriztesse el elnök úr, azaz akarom mondani egy 19-est. Rendben van, ellenőrizzük le a 19-est. Ist geschlossen. Lezárom. 22-23 ellenében elutasítva. Hol tartunk? Hát erről ma szavaztunk. 127, erről is szavaztunk. 121. 121. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 122-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas szóbeli módosítás kitámogatja ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 48, a 9 szóbelivel kiegészítve mellette, ellene, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 106 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 4-es szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodott, elutasítva. 31 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Folz, Folz oka fogyottá válik. De hát ugyanaz az eredmény. 120 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 77-es mellettem, nem, ez is oka fogyottá válik. 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette, ellene, check. 70-es, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, jetzt ist sie geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-27 24-28 ellenében elutasítva. 35 mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 6-os szóbadi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. you glaube ich, die. Die hier, ne? Genau. Wir kommen nun zu äh, unserer Stellungnahme zum Budget. Ebenfalls Berichterstatter Kollege Salafranca. Salafranca úr másik jelentése a költségvetéssel kapcsolatos és ö, magyarázat van a észrevétel nem? Akkor szavazunk egyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Kettes mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. három mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes. nem csak erről az egy részről szavazunk a négyesben, ki támogatja. Jacek, mi történik, mi történik? székeket teszünk tönkre. Négyes. A módosított formájában mellette. Négyes. Mellette, ellene, elutasítva. El tudja magyarázni ezt a módosítót nekem? A DDR, tehát a disarmament, a lesz, leszerelést jelenti. Hát ezt jó tudni, mondja az elnök, és kocog. Nem a Deutsche Demokratische Republik, vagy a Német Demokratikus Köztársaság rövidítése már a DDR, hanem ezt jelenti. Ötös mellett ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas kitámogatja. Ki ellenzé tartózkodott-e valaki? Még egyszer, nyolcas, tehát mellettem. Még egyszer mondom, kitámogatja a nyolcast, kérem. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. Kilences mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. tíz mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. dann 12 nur Specialist. Hier bei 12 nur noch diesen Specialist. 12-nél már csak a Specially Szívért, tehát kitámogatja a 12-est ilyen módosított formájában mellette ellene tartózkodással utasítva. 12-es, 13-as, Kitámogatja. Elfogadva. 14, akkor fogyottá vált, 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 18 mellettem ellene elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 kitámogatja, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 21. Nem okafogyottá válik. 22-es. Kitámogatja 22-est. És a 23-ast ellene elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kitámogatja, nem okofogyottá válik 32-es, 33-as, 34-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a véleménytervezet egészéről Ki támogatja ezt a véleménytervezetet? Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Ist geschlossen. Der Stellungnahme ist angenommen mit 48 Elfogadtuk 48 szavazat 5 ellenében, 48 ötös többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Wir kommen nun most pedig késlekedés nélkül és azonnal Kacsin kollega véleményéről szavazunk. Kacsin kollega kéri a szót, nem kéri a szót? Egyes módosító. Szóba, szóbelivel módosítva, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodás. Hát, ellenőrizzük ezt le. Hm? Das geht aber, fix. geht so halbwegs. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Négyes. Visszavonták ötös mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk hatos. Mellette ellene tartózkodott-e valaki? Ellenőrizzük le, úgy tűnt, hogy többsége van, de kedves képviselőtársaim, jobban nyugodt, nyugodtabb volnék, hogyha leellenőriznénk ezt, tehát megnyitom, és egyben le is zárom a szavazást, lássuk a szavazás eredményét. A szavazás eredménye világos, hiszen 32-21 ellenében elfogadtuk ezt a módosító indítványt. Tovább is lépünk. A hetesről szavazunk két részben, az első részt visszavonták, a második részt visszavonták, tehát csak az első részről szavazunk, mellett ellene tartózkodás elfogadtunk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk Kilences, ki támogatja vajon? Ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadva Tíz. mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás a vélemény egészéről. Ki támogatja, ki ellenzi és tartózkodik. erről fogunk szavazni elektronikus módon, melyet megnyitok, a szavazást, mitől le is zárok, és ha azt mondom, hogy 53 egy ellenében feltűnne, ezért megmondom az igazat, 54-0 többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek,